Good afternoon, dear colleagues, ladies and gentlemen. Uh, let us start our uh, afternoon. Jó napot kívánok mindenkinek, megkezdjük a délutáni ülést. Az ITRE szakbizottságban vagyunk. A hetes napi rendi pont a következő, A nagykereskedelmi roaming piacok, eh, Kompula Nadri kollega az előadónk, és mint önök is tudják, az ITRA a nagykereskedelmi roaming piacokról eh, szeptember 26-án tartott egy vitát, most a jelentés tervezetet fogjuk megtárgyalni, amelyet kollégánk készített. Rendkívül fontos dokumentum ez, és ez az, amivel a 2017 június 15-e után a roaming díjakat eltöröljük. Legalábbis ez az, amit megígértünk az állampolgároknak. Másrészt pedig ezzel lehet bizonyos félreértéseket elmagyarázni, olyanokat, amelyek teljes mértékben váratlanoknak tekinthetők. A vitát akkor az, azzal kezdjük, hogy az előadónak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Feltételezem, hogy a javaslatomat el tudták olvasni, csak néhány számból áll, de megpróbáltam képileg is ábrázolni ezt, illetve azt, hogy mi a célja a javaslatnak. A javaslatomat a bizottsági modellre építettem, a tényfeltáró bizottság, a tanácsadói dolgozták ki és használták ezt, de tulajdonképpen azt mutatja, hogy mi a cél módosítani kellene a bizottság javaslatát, hiszen ez még a versenyképes nagykereskedelmi és kiskereskedelmi piacokat nem teszi lehetővé. A cél a gigabit társadalom lenne, ez nagyon fontos a digitális stratégiában, de többet kellene tenni azért, hogy az adatok használatát segítsük. A bizottsági javaslat nem biztosítja azt, hogy a fogyasztók tulajdonképpen megkapják minden országban, otthonukban a javaslat szerint a legjobb árak mellett a legjobb szolgáltatásokat, sőt a bizottság javaslata nem támogatja az egységes piac hatékony beruházásait sem. Meg kell, hogy mondjam, hogy van még versenynek, költség helyreállításnak a maximális értékek alkalmazása mellett is helye, az adatfelhasználás, az üzenetek adatfelhasználása terén viszonylag jó a helyzet, de sokkal fontosabb politikai és ár szempontjából is az adatforgalom. Tehát először is sokkal átfogadtabb a gigabitek alkalmazása a megabitek helyett, a bizottság pedig a, a legmagasabb adatokat használva, tehát 8,5 euróval dolgozott, eh, amit a szolgáltatók egymásnak fizetnek. 8 év múlva eh, számolja, és ezzel számol, én azonban egy másféle számítást alkalmaztam, majd megmutatom a számokat. Az első adat a csúcsérték vagy a, a plafonérték eh, azért fontos, mert a különböző tagállamokban különböző árak vannak. A tényfeltárás szerint a felhasználás befolyásolja az ár. Az alacsony mm, megabitárú országokban magasabb a, a használata, magasabb megabit per költséggel tekintve alacsonyabb a használat. 5,5 giga van Finnországban, ez a legmagasabb felhasználás, Hollandiában 12-szeres az ár, de 15%-ponttal magasabb az ár és a cél, tehát az, hogy magasabb felhasználás, de megabitenként alacsonyabb bevétel legyen, hiszen az összes vállalat az anyaországában egészen más bevételeket, az annak ellenére, hogy egészen más bevételekkel dolgozik, mindig nyereséges. Jelentős a növekedés mindenütt az elmúlt években 30-tól 100 30%-ig van a növekedés. Lettországban a, a legnagyobb a növekedés 171%-os volt. Tulajdonképpen az adatfelhasználásban nincs korlát. Ez volt a finn modell is. Svédországban nagy adatcsomagokat ajánlanak, és Belgiumban 200 megát, nem pedig 5,5 gigát. Úgyhogy ez a fajta eltérés a piacok között fontos. Kérem a következő ábrát. Ez a bizottsági javaslat. Az adatelemzés országokra levontva az összbecsült költség a különböző országokban szintén szerepel rajta. A 8,7 még nincs is rajta a skálán, az kívül van el közül, ezen a skálán, és úgy gondolta a bizottság, hogy kereskedelmi tárgyalásoknak emellett még van helye. Véleményem szerint azonban nem minden vállalatnak van ilyen tárgyalási ereje, úgyhogy ezért úgy gondolom, hogy sokkal fontosabb, alacsonyabb szintről indulni. A Terra konzulensek azt mondták el a, a nagykereskedelmi roaming adatszolgáltatás díjának költségeit az 5 euróval ke, kezdtünk, ez az én javaslatom, ez a nagykereskedelmi roaming költségeit fedezni. A bizottsági javaslat is minden egyes országra ezt vonatkoztatja. A következő javaslat mindenkire vonatkozna, kivéve Máltát. De a másik végén már most látni, hogy már az elemzés idején nagyon sok ország egy másfél euróval is jól boldogult Észtország, Németország, Ausztria, tehát még az egy eurós ár is már lefedné rengeteg országban a nagykereskedelmi árat, és a bizottság mégis 8,5 euróról beszél. Aztán nézzük az árak alakulását. Én egy fokozatos lefele haladást javaslok, mert szerintem a, a technológia fejlődés még nem áll a csúcsán. A, az adatfelhasználás sem áll meg, de új skálákra van szükség. Az, az ábrán azt látjuk, hogy mi az, a, az, amit szabályoztunk, a piac pedig az alacsonyabb árat választja. Hogyha most nulla forintot számítanak fel a fogyasztónál, akkor is fontos, hogy a nagykereskedelmi árat szabályozzuk azt, amit az egyik cég a másiknak fizet. Ez is nagyon fontos. Szerintem ez az ár továbbra is csökkenni fog, de hát eh, a nagyobb skála a, is már a, a nullához közeledik, hiszen az gigabitekről szól. A következő ábra a kiskereskedelmi árak alkalmazhatóságát mutatja. A nagykereskedelmi árakat, kereskedelmi megállapodásokat igazából nem látjuk, de azt, amit mi fizetünk, a kiskereskedelmi árat látjuk. A kiskereskedelmi árakat, szeptemberi árakat véve, egy hónappal ezelőtti árakról beszélünk. Ez ennyit fedett le belőle az alacsonyabb ár, és a nagykereskedelmi ár ráadásul mindig magasabb a kiskereskedelminél, úgyhogy e, tényleg úgy gondolom, hogy a, az ár meghatározás nem megfelelő különösen, ha már azt nézzük, hogy most mi van a piacokon. Mindenkinek oda tudom adni eh, a diákat egy példányban. Ezt azonban mégis szeretném elmondani, mert ez nagyon fontos, kérem, olvassák el. Ez ugye azt mutatja, hogy vannak olyan szolgáltatók, amelyek a költségek a bevételek felét más szolgáltatóknak kell, hogy kifizessék, ezt meg nem teszik meg könnyen. Elnök úr, mindjárt befejezem, csak azt akartam elmondani, hogy a tanács blokkolja az előrelépést. Nem tagállamokról, tagállamok közötti viszonyokról van szó a versenyképes piacok és a, a, a szolgáltatók. Itt nem a, a tagállamok közti viszonyról van szó. Köszönöm szépen az EPP nevében, Rübis úr. Igen, szeretnék én is azon a köszönetet mondani. Úgy gondolom, hogy a kolléganő nagyon jól fején találta a szöget. A nagykereskedelmi tarifák és a fogyasztók tarifája kapcsán világos, hogy itt bizony lépni kell. Lépni kell, hogyha a belső piacot előrébb akarjuk mozdítani. Ami megmarad, az ugye a tagállamok közti verseny. Nagyon sok tagállamban már jó, most jól működik de a tagállamok között a verseny, azt még javítani kell. Ezt mindannyian felismertük. Az is világos, hogy a nagy tagállamok a, a nagyságrendek eltérőek, de hát ebből a szempontból nem csak a telekommunikációs ágazat az egyetlen, hiszen nagyon sok egyéb területen különbségek vannak a különböző tagállamokban, és mégis sikeres az európai piac. Ami engem megriasztott, az a virtuális világba való átállás, a váltás. A telekommunikációs piac lang, lassan, de biztosan a végéhez közeledik, és a digitális belső piacra csap át. A kérdésem az, hogy hogyan tudjuk a telekom vállalatokat abban segíteni, hogy ezt az ugrást a digitális belső piacra megtehessék, és hogy ott is jó pénzeket keressenek, annak érdekében, hogy a munkavállalókat meg tudják tartani, ki tudják eh, eh, fizetni, és hogy megfizethető legyen a szolgáltatás a fogyasztók eh, számára. Kompolanátri kollégának ezért mm, hadd mondjam el, hogy úgy gondolom, hogy nagyon jó kiinduló pontot választott, ami igen a jövőben mutat. Először is, hogy először ne centekben is meg a, bitekben gondolkozunk, hanem sokkal inkább a gigaszámok azok. A kétszámú vagy kétszámjegyű összegekről így tudunk gondolkozni, és a jövőben a gigabájtokról és euróról fogunk beszélni. Azért mondom ezt, mert 14 nappal ezelőtt Japánban voltam, és a roamingnál meg meglepett, hogy egy gigabájtért otthon végfelhasználóként 3 eurót fizetek, és Japánban, persze nem, nem értem vele, eh, sokkal inkább büntetésnek értékeltem, egy gigabájtért 19.999 eurót akartak eh, kérni, tehát 3 eh, euró otthon, Japánban 19.999 euró. Eh, tehát pontosan ez az, ahol a választói kultúra eh, alapvetően változni fog. Hogyha nem sikerül vonzó kínálatot eh, összeállítani a fogyasztók számára, akkor bizony sok mindent el fogunk veszteni. Van még egy dolog, ami véleményem szerint fontos, befejezésként hadd mondjam el, ez a virtuális hálózat működtetők. Ők természetesen, ha a tervek úgy, mint a tervek ezt mutatják, bizony problémás helyzetbe kerülnek. De szeretnék majd, szeretném, hogyha foglalkoznánk azzal is, hogy a virtuális hálózat működtetők csak az otthoni tarifákat fizessék, hiszen a nagy szereplőknek megvan az egyensúlyra a lehetősége, a virtuális hálózatszolgáltatóknak pedig nagyon jó lenne, hogyha a jövőben is versenyben tudnának maradni, és javíthatnák a fogyasztók számára a kínálatot. Köszönöm szépen. Köszönöm, kedves kollega az LKR nevében Tosanovski kolega. Děkuji, pane předsedající. Hlavně bych chtěl velmi ocenit... Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném én is nagyra értékelni, és a köszönetemet kifejezni eh, Kompulanácsi kolléganőnek a javaslatért. Ha megnézem az ábrákat, akkor világos, hogy a tagállamok köz, között óriási különbségek vannak. A észak-dél, vagy, vagy akár, hogyha a szomszédos országokat hasonlítjuk össze, akkor is. Szerint, vagy nem, az jelent problémát, hogy az eredeti javaslat végletes, az előadó javaslata pedig a mérce másik végén van. Nagyon nehéz lesz a középutat megtalálni. Attól tartok, hogyha valóban olyan ambiciózusak leszünk, mint ahogy most mondjuk, akkor bizonyos költségeket más szolgáltatásokra kell majd átruházni, vagy pedig a piac egészét hozhatjuk veszélybe. Szerintem sokkal többet kellene tudnunk arról, hogy eh, mi volt, eh, ami az utolsó, meg az utolsó előtti ábrán van. Tehát arról, hogy a, a különböző szereplők hogyan finanszírozzák és hogyan keresztfinanszírozzák a szolgáltatásokat. Mert ugye néha hagyják, hogy egymás, egymás hálózatait is használhatják. Eh, örülnék, hogyha óvatosan járnánk el, hogy nehogy kárt okozzunk nem szándékolt következményekkel a piacnak. Az elemzés véleményem szerint nagyon értékes, és lehetővé teszi számunkra azt, hogy a legutóbbi lépéseket lássuk, és lássuk a kiutat. Valóban szinte két ellentmondó, egymásnak ellentmondó javaslat van előttünk, és meg kell, hogy találjuk a, a köztes megoldást. Köszönöm. Rő, Röde úr, Róde úr. Köszönöm. Én is köszönöm Kopolanácsi előadóasszonynak a munkát, a megbeszéléseket, hogy mit is csináljunk ezzel az egész nagykereskedelmi plafonnal. A jelentés tervezet nagyon ambiciózus a plafonok tekintetében maximális értékek tekintetében tulajdonképpen egyetértek azzal, amit a tervezetben olvastam. És általában én is jobban szeretem, hogyha kemények vagyunk a trilógusokban, stratégiailag is ez a jó. A helyzet azonban az, hogy a tanácson belül van egy blokkoló kisebbség. Nem csak egy blokkoló kisebbség, hanem két blokkoló kisebbség is van és mindkettőnek más-más oka van erre. Őszintén szólva, nincs időnk rájuk, mert ezek a plafonok alapvetően fontosak a szabad roaming, az, az ingyenes roaminghoz, amit 2017. júniusától ígértünk. Ezért az ALDE kompromisszumot javasol, azt javasoljuk, hogy 8,5-ről induljanak a a plafonok, és gyorsan csökkenjenek le a jelentéstevő által javasolt szintre. Ehhez arra van szükség, hogy megállapodjunk. Megállapodásra van szükség, trilógusra. Ennek első lépéseként. Egyszerűen nem engedhetjük meg, hogy ne legyen kompromisszum, hogy blokkoló kise, kisebbség legyen, és úgy gondolom, hogy el kell kezdeni a tárgyalásokat. Az ALDE tehát ezt javasolja, hogy parlamentként mi álljunk a kompromisszum élére, és szeretném, hogyha a módosítóinkat ennek fényében értelmeznék. Köszönöm szépen, Raimond úr, a zöldek nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözöljük mi is az előadó jelenlegi tervezetét, az a benyomásom, hogy nagyon jól előkészített, jól me- megkutatott véleményez, és a parlament tulajdonképpen alapvetően el is tudja fogadni, legalábbis a mi frakciónk. A mi érdekünk nyilvánvalóan egy picit talán más, vagy politikailag talán, amit befolyásolhatnánk, az a végfelhasználó számára a költséget a lehető legalacsonyabb szinten kell tartani. Ezért, ha lehet, azt javasolnánk, hogy akkor a parlament keményen álljon ki, ne pedig már az elején kompromisszumokat keressen. Egyszerűen fel kell lépni ez ellen az álláspont ellen. A tárgyalások alapján az az érzésem, hogy a frakciók tulajdonképpen egységesek, a parlament teljesen egységesen tud kiállni, szinte azonos hangon, úgyhogy szerintem így kell a trilógust megkezdenünk, és közösen a lehető legjobbat a végfelhasználók és a fogyasztók számára megtalálni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Borelli ura, az e FDD-től. Grazie mille, Presidente. Anch'io. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is csatlakozom a, az előttem szólókhoz, és megköszönöm a, az asszonynak. Kiváló munkát végzett. Szerintem a helyes úton indult el, ugyanis nagyobb versenyt ösztönöz a nagy és kis szolgáltatók között, és ez azt jelenti, hogy jobb szolgáltatást kapnak az állampolgárok. Az Európai Bizottság javaslata véleményem szerint nem elég ambiciózus, tehát én különösképpen nagyra értékeltem a négyes módosítást, amelyet az előadó készített, ahol évente csökkenti a, az adatforgalomra vonatkozó korlátokat, díjakat, árplafonokat. Nem fix, nem rögzíthetünk egy fix, statikus plafont, hiszen az elkövetkezendő öt évben is folytatódni fog az a folyamat, hogy ilyen változások lesznek, egyre csökkeni fognak a költségek és az árak. Én is, csökken, én is be fog nyújtani módosítókat, ami az adatforgalmat érinti, és az ezzel kapcsolatos igényeket. Van még valami, amit meg kell erősíteni, ez az átláthatóság a verseny mellett. Mindig szükséges az, hogy a nemzeti ügynökségek is részt vegyenek ebben. Az operatív költségekre oda kell figyelni, és nagyon óvatosan eljárni. És de végül pedig dolgozom olyan módosítókon is, amelyeknek a segítségével le lehet kerülni a roaming aktiválásának a díját, tehát nagyon helyesen ezt a fogyasztók körében botrányosnak tekintik. Olaszországban a nagyobb távközlő cégek az első elküldött SMS, vagy az első hívás esetében, vagy az első felhasznált megabájt után automatikusan aktiválják az ügyfeleknél a teljes tarifát, és nem a felhasznált mennyiség alapján számláznak, hanem 2-6 euróig terjedő általányt számolnak, és ez teljesen elfogadhatatlan, ezért is dolgoznunk kell ezen a javaslaton. Köszönöm. Köszönöm. Kiocsa úr következik. Sí, buongiorno, presidente Csok. Jó napot kívánok, Csokka a nevem kiejtése, és köszönöm szépen az előadó munkáját. Üdvözlök mindenkit, kedves kollégák! Nagy megtiszteltetés a számomra, hogy az ITRE szakbizottságban együttműködhetek Önökkel. Nemrégiben érkeztem, úgyhogy valóban ez egy nagyon jó lehetőség. A mi állampolgáraink érdekében dolgozunk, a fogyasztókat képviselve. Stabil kapcsolatokat kell megteremteni Hát nem csak, tehát azon ország között egyfelől, ahol a szimkártyát valaki megvásárolta, és a többi ország között, ahol használja. Egy picit bonyolult azért az a helyzet mondjuk megállapítani, hogy egy felhasználó használhatja -e az RLAH szolgáltatást, tehát a Roam Like at Home szolgáltatást, hogy jogosult-e. Ez egy kritikus pont. A második kritikus pont pedig az, hogy van egy mechanizmus, ami ugye nem túl világos, a, az pedig a szankciókról szól, a felhasználókra vonatkozó szankciókról, tehát azokra vonat, gondolok itt, akik nem használják megfelelően az RLAH szolgáltatást, itt lehetnek szubjektív dolgok, tehát kellene inkább, itt tisztázni kellene inkább a, a körülményeket. Ahogy mondtam, frakciónként is azon igyekszünk, hogy konstruktívak legyünk, a fogyasztók érdekeit tartjuk a szemünk előtt, és így fogunk módosítókat benyújtani. Az utolsó megjegyzésem pedig az, hogy van még egy másik elem, amihez ragaszkodnánk. Ugye vannak bizonyos szolgáltatók, amelyek egy-két szolgáltatást, amely korábban ingyenes volt, átalakítottak fizetőssé. És hát ugye helyesek azok az erőfeszítések, amelyeket most megtesz a bizottság a roaming tekintetében, tehát hogy legyen ez az RLH, de közben a fogyasztók számára komoly költséggel járnak majd ezek a más szolgáltatások, amelyek korábban ingyenesek voltak, és most fizetősek kívánnak. Tehát ezt nem szabad megengedni, hogy az ingyenesített barangolás költsége másút jelenjen meg, és mégiscsak a fogyasztók fizessenek. Köszönöm, hogy az elnök, akkor átérünk a többiekre kérem a kollégákat, hogy kettő percnél hosszabb ideig ne beszéljenek, mert egyébként ki fogunk futni a rendelkezésünkre álló időből, több mint tizen kívánnak szólni, de elkezdti Hoverának adom át a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Kétség sem férhet hozzá, azt hiszem, senki részéről, hogy a mi parlamentünk, és főként a mi szakbizottságunk mennyire elkötelezett ez ügyben. Mindenki tényleg azt akarja, hogy jövő év júniusára teljesen eltűnjön a barangolási díj, az úgynevezett roaming. Eh, fueron eh, extraordinarios. Ezért kell megállapodnunk a tanácssal minél hamarabb. Végső soron sikerült elérnünk valamit, ami a, amihez a nagy kereskedelmi roaming piacot át kellett dolgozni. 28 nemzeti piacot, hiszen az Európai Unió tulajdonképpen ebből áll, nos ezeket próbáljuk valahogy integrálni. A fogyasztói szokások, a, a fogyasztói szok, szokások általában a piac felépítése, berendezkedése is óriási eltéréseket mutat, és hát a szolgáltatók sem igazán Európában gondolkodnak. Vannak olyanok, amelyek több tagállamban is aktívak, szinte nincs olyan távközlési cég, amely mindegyik tagállamban jelen lenne, és nagyon sokan éppen, hogy csak a helyi kicsi piacokban tudnak gondolkodni. Ezek mind olyan szempontok, amit nem hagyhatunk figyelmen kívül. Az Európai Bizottság javaslata hatástanulmányokra támaszkodik. És igazából ebből, csak ebből tudunk kiindulni. Valahogy éppen ezért eh, ebből kiindulva kell megoldást találnunk. A visszaélések záradéka, illetve a csalás ellenes záradék is pontosan azokat a piacokat védik, ahol nagyon alacsonyak az árak. Valahogy meg kell ezt a problémát oldanunk. Én, megmondom őszintén, legszívesebben az Európai Bizottság javaslatából indulnék ki, és aztán keményen dolgoznék azon, hogy a költségek felülvizsgálatát elérjük. Szerintem ez sokkal jobb, mint hogy eh, százalékokon, vagy tized százalékokon, vagy eh, eurócenteken rugózzunk. A bizottság javaslatából kiindulva szerintem tisztességes időn belül tisztességes megoldást találhatunk. Köszönjük a Blanco López következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Kétség sem férhet hozzá, hogy ez roppant sürgős ügy, hiszen megígértük az európai polgároknak, hogy a roamingot egyszer és mindenkorra eltöröljük. Itt az ideje, hogy a roaming eltűnjön a történelemkönyvek oldalára kerüljön, de mégis egy fenntartható árazást kell találnunk, hogy a hálózat működtetők számára megtaláljuk alapvetően a, az ösztönzőket arra, hogy azért a szükséges és a megfelelő beruházásokat, befektetéseket eszközeljék. A belső piacok árai már nagyon eh, lementek. A kolléganő javaslata szerintem eh, teljesen életképes, hiszen alapvetően a bizottság kín javaslatának megerősítése után e, tudnánk tovább javítani a helyzeten. Az Európai Bizottság által idézett e, számok és mondjuk a spanyol e, hatóságok által idézett számok között óriási szakadék tátong, amit roppant furcsának tartok. Az én hazámban a előfordulhat, hogy 10-20%-kal is nő egy adott településen lakók száma, azért mert idegenes munkállók, vagy ilyen félidőben ott élő például brit nyugdíjasok, ami nagyon sajátos helyzetet hoz létre, úgy érzem, hogy fontos ezt is figyelembe venni. Köszönjük, kedves kollega! Boni úr következik. Thank you very much. Köszönöm szépen. Először is Szkompolinátri úr kiváló javaslatot tett, illetve bevezetőt tartott. Nagyon sok szempontból ez kihatással lehet a, a nemzeti árakra is. A, vannak olyan országok, akik nettó roaming forgalom generálók vagy kiindítók, és vannak olyanok, amelyek főként roaming befogadók. Szerintem kereskedelmi maximumokat kell megállapítani annak érdekében, hogy azért működjenek a hálózatok fel, és a barangolás működőképesen maradhasson. A roaming benchmark is jól mutatja, a megabitre vonatkozó árak folyamatosan csökkennek a piacon, még akkor is, amikor nem voltak ilyen maximum értékek. Az Európai Bizottság javaslata 2022-ig nem bírálná fel ezeket a maximális értékeket. Az egység árban várható csökkenések például az 5G-vel kapcsolatos fejleményektől is függnek. Úgy érzem, hogy ezek a javasolt eh, nagykereskedelmi maximál eh, árak jóval kiegyensúlyozottabb eh, megoldást jelentenek, és elkerülhetőek így a belső piacokon a versenytorzító hatások, de hát persze ezeket több folyamatosan elemeznünk kell a valóság tekintetében. Köszönjük Kálász asszony, Kálász kisasszony. Köszönöm szépen to, go step by step and, start from uh, the five euros. Um, az Európai Bizottság javaslat alapvetően jó, a roaming díjaknak véget kell vetni, ez jó célkitűzés, és a nagykereskedelmi piac reformjára is szükség van, de alapvetően ez ugyanannak az érmének a két oldala. Most már, hogy ez a módosított javaslat megszületett, itt az ideje annak, hogy a nagykereskedelmi javaslatot is felülvizsgálja az Európai Bizottság. Itt nem csak a fenntarthatóságról beszélünk a díszabási modellek tekintetében, hanem itt arról is van szó, hogy a fogyasztói viselkedéshez alkalmazkodjon az üzleti modell. Egyre nagyobb az adatforgalom, ez tény, és ezt figyelembe kell venni a szolgáltatóknak az árképzés, az ármegállapítás során is. Köszönöm. Köszönjük Kalasz kisasszonynak. Nika úr, köszönöm szépen, elnök úr. Először is kollégám ma egyetértek, nagyon jó bevezetőt tartott egyébként. Valóban 8 és fél vagy 5, ez nagyon nem mindegy. Nyilván ezek a nagy kerárak tagámról tagámra változnak, illetve eltérnek. Gondolom a szolgáltatókkal mindenki felvette a kapcsolatot, azt kell nekik mondani, hogy nézzük meg a letett javaslatot. Vannak olyan szolgáltatók, amelyek nagyon sokat pénzt akarnak kisforgalomból és kevés ügyfélből bevasalni nagy adatmennyiségből, illetve sok ügyfélből mindenkitől keveset kérni, ez ugyanannyi jelensége járhat, ez a kollégám javaslata, e felé kell elmozdulni, hogy ez ne számítson luxusnak. Nos, milyen Petra nem mutatta azt a grafikont, amit azt mutatja, hogy 30 euróból mi futja ki Európában és Amerikában. Romániában talán 6 gigabájtot kap az ember, ugyanannyit, mint Németországban. Pont ugyanannyit, mint Németországban. És akkor még nagyobb a értetlenségem. Romániában Deutsche Telekom, Németországban Deutsche Telekom, Romániában, Németországban is van egy alternatív szolgáltató. Romániában egyébként több apró kicsi szolgáltató is működik, és nyilván a vásárlóerő diplomatikusan fogalmaz is jóval alacsonyabb. Tehát, hogyha Romániában ugyanannyiért adnak egy gigabájtot, akkor nem nincs olyan baj az üzleti modellel? 8 és félről 5-re nem tudnak csökkenteni? Hát szerintem 5 mindent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 Nos, kollégám, aki először vetette fel a roaming kérdést, most pedig ott tartunk, hogy talán egyszer mindenkor eltűnik a roaming díj Európában. Emlékezünk meg tehát a kollégámról, aki ezt először felvetette. Úgy tűnik ugyanakkor, hogy egy valami elkerülte a figyelmünket. A roaming a határmenti területeken roppant diszkriminatív volt, ha például valaki Bázelben, a reptéren valamiért erősebb volt a svájci térerő, akkor hirtelen tízszer annyit kellett egy hívásért fizetni, anélkül, hogy az ember észrevette volna. Emlékszem. Törökországban például Törökországban ingyen voltak ezek a, ingyen volt az SMS, volt valami kísérleti projekt amiatt. Nagyon sok szolgáltató a havi előfizetésben bizonyos mennyiségi bizonyos mennyiségű adatforgalmat is belefoglal, úgymond ingyen szolgáltat, a hívások ára pedig szinte már minden alkalommal teljesen megfizethető. Azt hiszem, hogy ne felejtsük el Elhunyt kollégánkat, aki a roaming csatát elkezdte, akinek egy utólag is posztumusz köszönetet tartozunk. Köszönöm Helmer úr az ECR frakció nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Én nem állítom magamról, hogy távközlési szakértő lennék, de a piacokról és a gazdaságról van némi elképzelésem. Egy kollega az imént azt mondta, hogy egyes távközlési cégek új díjakat is bevezetnek korábban ingyenes szolgáltatásokra hogy a kieső bevételt, roamingból kieső bevételt pótolják. De hát ez így működik a gazdaság, így működik a piac, hogyha egy gazdasági szereplő bevételét a jogszabályokkal elzárjuk, akkor valahol máshol fogja ezt beszedni. Tehát alapvetően így lassabban csökkennek majd a hívásdíjak, mint maguktól csökkentek volna, hiszen a roaming, kiesett roaming bevételeket valahol pó, pótolni kell, tehát a, azok, akik sokat repkednek, és mi gazdag képviselők is rengeteg pénzt megsporolunk a roaming délken, és e, Szabóné a fő, utca három szám alatt nyilván többet fizet Szabónéni a hívásért, mint amennyit kellett volna. Tehát itt megint csak a, a szegények zsebéből veszünk ki pénzt azért, hogy a gazdagok zsebében landon ugyanez a pénz. Megint láthatjuk, hogy ha a szabadon működő piacokba belenyúlunk, akkor nagyobb kárt csinálunk, mint akkor a hasznot hajtunk ezzel. Köszönjük. Az Európai Bizottság képviselőjéhez fordulok, DG Connect részéről. Willem úr van itt, ha jól tudom? Köszönöm, elnök úr, köszönöm a tisztelt képviselőknek a vitát, és természetesen az előadónak a jelentést. Számos dolog van, amit a bizottság nagyra értékel, igen nagyra. Az egyik természetesen az az elegancia, amelyel a szakbizottság ezt a témát kezeli. Ez egy ki, és, és hát kiváló szakértelemmel kezeli. Másrészt igen nagyra értékeljük azt, hogy a, az előadó a két legfontosabb kérdést is a mérlegbe veti. Egyrészt eh, a fenntarthatóságot, a kiskereskedelmi látogatószolgáltatóknak, másrészt pedig azoknak a szolgáltatóknak a költségeit, akik a roamingot szolgáltatják. Nem szabad elfeledkeznünk arról sem, hogy akkor, amikor négy, négy szögesíteni akarjuk a kört, akkor a fenntarthatóságra nem szabad, vagy nem tudja a költség is biztosítani. A plafonoknak valóban ezt kell te lehetővé tenni, ezt kell tudnunk biztosítani a szolgáltatóknak. Harmadsorban igen nagyra értékeljük azt, ahogy az előadó bemutatta ezeket a kérdéseket eh, kutatás és bizonyíték alapján. Valóban itt bizonyítékok alapján kell vitatkoznunk, így tudjuk a valós kihívásokat leküzdeni. Ha megengedik, akkor néhány fenntartását, a bizottság néhány fenntartását fogalmaznám meg. Először is a bizonyíték és a költség. Természetesen teljes bizonyítékra van szükség, amennyiben ez nincs meg, különösen a, az adatok és hálózatköltségekre vonatkozóan, amit láttunk az ábrán, hanem a tranzitköltségek is, amelyek még erre rájönnek, és ami miatt a Máltai példa alapján például arra következtettünk, hogy a költség az 6,7, nem pedig 4,7. Ezek már olyan részletek, amik apróságnak tűnnek, de létfontosságúak. Másodszorban a bizottság alázattal valóban óvatosságra intene intene mindenkit, a tökéletes modell is csak annyira lesz tökéletes, amennyire az adatokra és feltételezésekre tökéletesen tud számaszkodni. A, a plafonnal kapcsolatban egyfajta biztosítékot szeretnénk nyújtani, a, a hibamarzs figyelembevételével, hiszen a törvényi bizonytalanság ebben a gyakorlatban még jelentős a, a, az adatokkal kapcsolatban, és például a 0,85-ös megabyte adatok kapcsán. A becsléseink értelmében, bocsánat, a becsléseinket a 2015-ös adatok alapján végeztük el, és kivetítettük 2017-re. Az idő előre haladtával amikor a magasabb felhasználás, a technológiaváltás és az alacsonyabb árak bebizonyítják, akkor már nyilvánvalóan pontosabban tudunk ilyen elemeket meghatározni, de ezek még egyelőre nagyon bizonytalan tények. Értjük persze, hogy ez a fokozatosság komolyan vitatott kérdés a tanácsban is az volt, de mindig szeretnénk a bizonyítékokra és a, a biztonságos bizonyítékokra építeni. Ezek voltak azok az apró elemek, amelyekkel a vitához szeretnék most hozzá, já, szerettünk volna most hozzájárulni, bár tudom, hogy a vita rendkívül nehéz és komplex. Értjük, hogy a szakbizottságon belül is vannak a, a a taktikával és a parlament szerepével kapcsolatban vélemények, nem a bizottság feladata nyilvánvalóan az, hogy ezeket is eh, véleményezek. Köszönöm szépen, és újra megadom a szót az előadónak hogy a kérdésekre. Igen, köszönöm szépen. Az a grafikon, amelyet mutattam, az rajta lesz eh, a szakbizottság intra oldalán, a terától, a bizottságtól, és eh, vannak persze publikus és még nem publikus adatok is úgyhogy a kiskereskedelmi árak ellenérzése például ez az. A bizottság nem válaszolt arra, hogy az, hogy lehet, hogy a nagykereskedelmi ár sokkal magasabb, mint a kiskereskedelmi. Hel már beszélt a piacokról általában ennek kapcsán. Azt hiszem most először látjuk, hogy a, a kiskereskedelmi áraknál ennyivel magasabbak a nagykereskedelmi árak. Köszönetet szeretnék mondani a bizottságnak, és az alelnök úrnak azért, hogy a plenárison a múlt héten nyilvánosan kimondta, hogy van lehetőség arra, hogy a bizottsági javaslatot esetleg csökkentsék. Ez egy nagyon jó lépés, talán ezt hallottuk az itt jelenlévő képviselőtől is. A fenntarthatósági záradék. Én olyan jogszabályt szeretnék, amelyben nincsen fenntarthatósági záradéka, mert ez azt jelenti, hogy a szolgáltató nem biztosíthat otthon roamingot. És mm, kék vagyunk mi képviselők. Hogyha azt mondjuk otthon, hogy van egy fenntarthatósági záradék, amit kérhetünk, és akkor nem tudunk a saját ügyfeleink, vagy a saját fogyasztóink számára ilyen ö, csökkentett roaming költségeket biztosítani, akkor nyilvánvalóan azt mondanák, hogy inkább ne legyen ö, fenntarthatósági ö, záradék, Egyébként pedig lesznek szolgáltatók ezzel együtt, akik el kell, hogy tűnjenek a saját piacunkról. Meg kell azt is nézni, hogy a 30 euróért mennyi adat lehet vásárolni, de majd ráteszem az internetre, mert rettenetes eltérések vannak. Van olyan ország, ami azt mondta, hogy 120-szor drágább, mint a, egy másik ország. Pedig verseny van. E, sajnos a piac nem tökéletes. Aztán e, ez az a modell, ami fontos. A hatékonyabb szolgáltatóknak mindig e, meg kell fizetni a költségeket. Elnök úr, kész vagyok a trilóguson majd a tagállamok közti különbségekről beszélni, de van egy belső forgalom is. Lengyelország például sokkal Lengyelország panaszkodott arról, hogy túl magasak az árak. Az adatok mind rajta vannak a, a szolgálat oldalán, az Európai Parlament szolgálatának oldalain, úgyhogy a határidő holnap van, nagyon örülök annak, hogyha ezt az információt át tudom adni másoknak. Sokkal hosszabb út lesz maga a tárgyalás ennél, de az ígéret az az, hogy 29-én szavazzunk, és akkor megfelelő idő van a munka bevégzésére. Köszönöm. Köszönöm én is. Tehát a módosítók benyújtásának határideje október 13-a. Holnap. Az holnap van bizony. Az étrénél november 29-e lesz. Te jó, és te már holnap van. Köszönöm szépen az előadónak, köszönöm az árnyék előadóknak, köszönöm az előadó, eh, az előző jelentéstevőnek is. És és a vitában résztvevőknek az Európai Bizottságnak. Az Európai Cloud kezdeményezés, Schaffhausen kollega a kezdeményező, átadom a szót. President. Van még öt percem, ugye? Vagyis hát öt percem van összesen, jól tudom, elnök úr. Igen, akkor meg is kezdtem. A téma, amivel most foglalkozunk, egy nagyon fontos téma, és arról szól, hogy a vállalkozásainknak milyen lesz a jövője, milyen ezt az európai versenyképesség jövője az e-technológiákban, több eh, ezer millió eh, munkahelyet érint, és hát természetesen a tudományt is érinti. Az európai közde- kezdeményezés, számítási felhőkezdeményezés az a tudományjal is foglalkozik, versenyképes gazdaságot akar létrehozni, tudás alapú gazdaságot. Ezért eh, egy aggaszt engem egy de az a foglalkoznék egy olyan megközelítéssel, hogy hogyan induljunk ki az erősségeinkből, mert Európában elég sok vállalkozás van, amely erős. Van egy felhő alapú öm, szolgáltató vagy vállalkozás, az OVH, ami nagyon erős. Vannak mikroprocesszorral foglalkozó vállalkozások is, és például van olyan, amely nem létezik Kínában. Például Kína nem gyártja azokat a mikroprocesszorokat, amelyeket felhasznál. És bizony, szoftvereket előállító cégek is vannak, és mi vagyunk az a kontinens, amely nagyon jól eh, élen jár ebben a témában. Tehát, hogyha az adatok szabad és tudás szabad áramlását akarjuk megvalósítani, akkor európai szintről indulunk ki, az európai vállalkozásokból indulunk ki. Megdöbbentett engem egyébként, hogy az a munka, amelyet kaptam, tehát ugye miután meghallgattam ezeket a vállalkozásokkal, ezeket a vállalkozásokat, amelyek vezető szerepet játszanak, tulajdonképpen azt mondták, hogy nem végezte el senki a munkát. Én egy felmérést is végeztem különböző szolgálat, szolgáltatókkal, tehát tudomány, a tudományos területen, a nyitott tudomány területén, és innen is vannak tapasztalataim. A Pasztori Intézet egy képviselőivel beszéltem, aztán egy tudományos igazgatóval, amely az egyik vezető aeronautikai cégnél dolgozik, és azt hallottam, hogy hát uram, nem ugyanaz a nyitott tudomány, az open science értelmezése vagy gyakorlati megjelenése nálunk, mint amit az Európai Bizottság elképzel. Hát hogy lehet ez, hogy az Európai Bizottság nem veszi fel a kapcsolatot az európai vállalkozásokkal, és egész egyszerűen odáig sem jut el, hogy ugyanaz legyen a képe a kutatásról, miut, mint a, ezeknek a nagyon ismert piaci szereplőknek. És tulajdonképpen itt a munkamódszerről van, a működési módszerről van szó. A bizottságban dolgozó kollégáknak szükség lenne egy olyan kapacitásra, hogy kilépjenek az európai buborékból, a brüsszeli buborékból, és elsőként az ezt a szektort, az európai kutatást és ennek a jövőjét vizsgálnák, azt, hogy hogyan lehetne Európa világvezető szerepű ebben a szektorban. Mert szerintem nagyon súlyosan téved a bizottság ebben a jelentésében. Csak néhány percen maradt de hadd mondjam még egyszer, ugye, hogy a, a nyílt, a nyitott tudomány, itt az akadémiai együttműködésről van szó, ami már egyébként ezt nem is kell mondanom, már létezik, és az átjárhatóságot pedig meg kell valósítani, ez is kétségtelen. Viszont a biztonságról sem feledkezünk meg. Például az informatikai biztonság Németországban, Franciaországban, nemzeti rendszereken valósul meg, ezek keresztül valósul meg, ezek nagyon ellenállóak, ezek a nemzeti rendszerek. Azért, mert ugye ezzel az állam foglalkozik, de nem áll szemben egymással az európai piac, az átjárhatóság és a biztonság megvalósítása a nemzeti szinten. Aztán pedig a nagy teljesítményű, csúcskapacitású számítógépek Hát mit gondolnak én az ADS-ről, a DASZ-ról beszélek, amely például atomtenger alatt járókat is gyárt, tehát hogy milyen Mm, piacokon vagyunk jelen, mondjuk ilyen nis piacokra odafigyelünk, és közben meg egy 300 milliárdos piacot, a mikroprocesszorgyártás piacát még nem támogatjuk. El fognak tűnni azok a cégek, amelyek a mikroprocesszorokat gyártják, mert mi közben ilyen kis picika, picike nisekkel foglalkozunk, mint a ö, nagy teljesítményű számítás, meg az átjárók, és így tovább. Azzal fejezem be, hogy hát nyilván a, szolgál, a szoftverek terén is ö, lépni kell, ö, az adatok területén forradalomra van szükség, aki nyújtja ezeket az adatokat, ő a tulajdonos, és öm, aki öm, ezeket a rendelkezésre bocsájtotta, maradjon azoknak a tulajdonosa, és élvezze ennek az előnyeit. Tehát szerintem abszolút át kell gondolni, újra át kell gondolni ezt a módszert, amelyet a bizottság itt megjelenít. Nagyon kritikus vagyok, egyetértek önnel, de azt hiszem, hogy most franciául is, meg angolul is ön láthatja, hogy voltak vizsgálatok és meghallgatások, amelyeket mi elkészítettünk, és az önök rendelkezésére állunk. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr, és a néppárt képviseletében. Mr. Chairman. Bóni úr következik. Elnök úr, kedves kollégák, hát be kell, hogy valljam, hogy nagy csalódást okozott nekem az a jelentés, amelyet Zsánlők Schaffhauser most itt bemutatott. Tulajdonképpen túllép a közlemény hatáskörén. Ez a közlemény nem a félvezetőipar legújabb fejlesztéseiről szól Európában, vagy az a kritikus nyersanyagok ellátásának biztonságáról, mint a nehézfémek, vagy ritka szoftverek. Nem ez a feladata, hatásköre. És én nem ért értek egyet azzal a javaslattal sem, hogy a bizottság közleményét teljesen utasítsuk vissza úgy, ahogy van. Vitassuk meg ennek a, ennek a tartalmát, tudván azt, hogy vannak itt alapvető problémák. Tehát Európa számára ez alapvető fontosságú, Másképpen nem tudjuk az, a versenyelőnyöket kihasználni, és Európa versenyképességét megteremteni a globális gazdaságban. Nem tudunk jobb életminőséget biztosítani az állampolgárainknak, és az innovációhoz tehát egyfajta új ökoszisztémát kell megteremtenünk, ez a kötelességünk, és a nemzeti erőfeszítéseket európai erőfeszítésekkel kell kiegészíteni, hogy az innovációról alkotott nézetek megváltozzanak, más legyen az ökoszisztéma. Tehát kell ez az európai számítási felhőkezdeményezés, szükség van erre az európai adatinfrastruktúrára is, mert így learadhatjuk az európai nyitott tudományos adatfelhő használt gyümölcseit. Először is értsük meg a big data fejlesztések jelentőségét, azt, hogy az adatok feldolgozása, cseréje, felhasználása, újrafelhasználása, amelyet gyakran közpénzekből finanszíroznak, közpénzekből finanszírozott kutatás segít, milyen fontos. A magánélethez való jogot és az információk bizalmas voltát tiszteletben tartja, nagyon sok területen jelen van. Tehát ez az egyik dolog, amivel tisztában kell lennünk, a másik dolog pedig az, hogy a nyitott az inkább egy érték, és nem pedig fenyegetést jelent. Ez különösen igaz a tudományos területeken. A tudáshoz járuló újabb tudás hozzáadott értéket jelent, és ez az emberek életminőségét javítja, a gazdasági fejlődést segíti. Harmadsorban pedig tudnunk kell, hogy a nyíltan hozzáférhető, tömegesen felhalmozott adatok létrehozása nem bizonyos hatalmak érdeke, hanem az állampolgárok, a felhasználók, tudósok, fogyasztók szerepében szükségünk van szabályokra, szükségünk van ezekre az adatokra. Én nem értek egyet azzal a javaslattal, amely benne van a jelentéstervezetben, hogy az adattöredezettség az segíthet, és a digitális ellenálló képességet erősíti. Pont az ellenkezőjét gondolom. Segítenünk kell a Horizont 2020 felhasználásával is az európai számítási felhő megvalósítását. Az európai, tudomá- európai tudományos adatfelhő létrehozására szükség van, támogatásra van szükség európai szinten és tagállami szinten is a szereplőket ebbe aktívan be kell vonni. Csak így kerülhetjük el annak a kockázatát, hogy a kutatási eredményeket aztán majd az Európai Unión kívül fogják felhasználni, ahogy egyébként a jelentéstervezet is hangsúlyozza. De van ellentmondás a között, hogy ezt a kockázatot egy módon elkerüljük, vagy pedig teljesen visszautasítjuk a tudományos adatfelhőt, a számítási felhőt. Ötödik pont, elnök úr. Hány pontja van még, uram? Befejeztem, elnök úr. Egy mondatot engedélyezek még, mert nagyon késő van. Értem, elnök úr, de azt hiszem, ezek a szabályaink, mondja az elnök. Kérem, mondja el az utolsó mondatát, van erre lehetősége, tehát az utolsó pontját, az ötödik pontját még elmondhatja. Azt hiszem tehát, hogy még a középkorban is európai volt a tudomány, és kognitív hozzáadott értéket teremtett az egyetemek között. Ahogy az a javaslatban szerepel az előadó úrtól. Köszönöm tehát az előadónak, és készen állok a módosítóimmal. Köszönöm Zika kolléga, a szocialista, Nika kolléga a szocialisták részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném elmondani, hogy abszolút szükség van európai döntésre, egyöntetű döntésre e, kérdésben. Nyilvánvalóan adatvédelem fontos, ezt akarjuk, és ez sokkal jobb, hogyha ez a felhő Európában van, és nem Amerikában. A a, a, ahol a feltételek a védelemhez nem olyan e, erősek. Ha a digitális Európát erősíteni akarjuk, akkor a, a felhőrendszer, amit mi építünk fel, sokkal jobb még akkor is, hogyha mások is a legaktuálisabb technológiát tudják beépíteni. Tehát jelentős adatok, hatalmas adatok tárolásának tárolására van szükség. A szuperkomputerek problémáját is meg kell tudjuk oldani, tehát ha Európa hát Hány ilyen komputer van Európában, ilyen szuperkomputer? ez, hát ez inkább egy ilyen számok játéka, nem pedig igazi probléma jelenleg. Ez a kezdeményezés támogatandó, de hát még tovább ki kell építeni. Nagyon fontos, egyértelmű jelzést kaptunk most erre, és adunk azoknak, akik a digitális ágazatban lokális platformokat akarnak kiépíteni, tehát az elszámolás könyvelés, Ezeket lehet központosítani, nem pedig mindenkinek is saját rendszerkében kell ezt működtetni, ami ráadásul sokkal drágább, sokkal biztonságosabb és egyszerűbb, hogyha európai szinten zajlik mindez nem kellenek errehez szigorú szabályok, hiszen sokkal szigorúbb és drákoibb szabályaink is vannak. Ez a kezdeményezés is csodálatos jel az európai vállalatok, a kommunikációs eszközök számára. Csúcs technológiáról van szó, és Európa nem maradhat le a felhőben sem. Köszönöm szépen ezt a határozott és világos üzenetet, az EKR nevében Fox úr, bocsánat, hogy az Aldit említettem először. Köszönöm, elnök úr, és szeretném eh, Boniónak és Nika úrnak is megköszönni a hozzászólást, már nagyon várom, hogy együttműködjünk. A nekünk képviselőknek az a, a kötelességünk, hogy eh, beszámoltassuk a bizottságot és ellenőrizzük. Végig kell gondolnunk a javaslatokat, mint az Európa, ezt is az európai eh, felhőkezdeményezésről, és az európai adófizetők számára ki kell tudnunk mutatni a többletértéket. Csalódást okoz, hogy az előadónak a szövege nem teszi lehetővé ezt most számunkra, mert ez a szöveg nem a, bizottsági közlemény lényegére összpontosít, és nem ad megfelelő platformot sem számunkra, amin dolgozhatunk. Őszintén szólva olyan, mintha úgy fogalmazták volna meg, hogy a Front National a következő választásokon egy sajtóközleményt adhasson ki. Az európai vállalatok lobbistái a, a külföldi digitális oligopolokra való utalások, az egész jelentés tervezetet eh, egy, eh, megkérdőjelezi. Véleményem szerint az árnyékalódók jobban teszik, hogyha a nem módosítókat eh, nyújtanának be, hanem törölnék az egész jelentést és megírnák maguk. A bizottság jelentésével kapcsolatban mondom el jelentéseimet, örülök a tervezetnek, a blueprintnek, és valóban fontosnak tartom az Európai Nyitott Tudományos Felhőt. A kutató társadalom számára biztonságok környezetet kell tenni a 2020-as, a Horizon 2020-as program keretén belül is. Üdvözöljük a kezdeményezést, de meg kell találni a legitim adatvédelem és az adat megosztás közti egyensúlyt. A meglévő adatvédelmi szabályokat tiszteletben kell tartani. A digitális világ határtalan amikor a, azt nézzük, hogy milyen szabályokat, normákat határozunk meg, akkor globális partnerekkel kell együttműködni. Ennek alapján nem vagyok meggyőződve, hogy ez a bizottság, fel, eh, hogy ez a bizottság feladata lenne. Megkérdőjelezem azt is, hogy a bizottsági blueprint valóban az ágazat a vállalatok érdekét szolgálja. Olyan környezetet kell létrehozni, amely a versenyt ösztönni, az innovációt segíti, és a vállalatok képessége és a piac igénye vezeti. E, nem a bizottság feladata a nyertesek kiválasztása. Megkérdőjelezem azt, hogy az európai adatinfrastruktúra valóban olyasmi, ami kell az ágazatnak, és ha nem, akkor így használjuk-e fel a legjobban az európai adófizetők pénzét. Már villog a kis piros csillag, úgyhogy abba hagyom, és nagyon örülök, hogy a jelentéstervezet módosításán együtt dolgozhatok a kollégákkal. Köszönöm szépen. Három perc, három perce van. Aprócska hiba, ham, hamarabb kezdett el villogni a lámpa, teljesen időben van. Van Nőenhajzen asszony az Alde nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr, én pozitív személyiség vagyok, és a jelentést olvasva és a pozitívumokra igyekeztem figyelni, de hát ebben az esetben meg kell, hogy mondjam, ez nagyon-nagyon nehéz volt, mert az egyetlen pozitívum, amit elmondhatok, az az, hogy az előadó lelkes. De itt be is kell fejezzem. Az az igazság, hogy ma délelőtt akkor, amikor a a vállalatok digitalizációjáról vitatkoztunk, vagy beszéltünk, akkor megemlítettem, hogy nem a változás korában, hanem a kor változásában élünk. Nagyon sok fejlemény újonnan párhuzamosan jelenik meg, legyen az a 3D nyomtatás, a dolgok internetje, mesterséges intelligencia. Ezek mind egyszerre jelennek meg egy időben, és az összes dolog nagyon sok adatot is jelent. Hogyha meg akarjuk ragadni a lehetőségeinket, akkor képesnek kell lenni ezeket az adatokat feldolgozni. Tehát kell, hogy legyen, kvantumtechnológiára van szükség, nagy képességű számítástechnikai programokra van szükség, több infrastruktúrára, több felhő investícióra. Úgy gondolom, hogy a bizottság feladat az előfeltételek megteremtése ehhez, nem a vállalatok feladata ez, hanem nem csak a nagyvállalatok számára, hanem a KKV-k számára is. Számos KKV számára, akik a felhőt különböző módon használhatnák fel, olyan programokkal, amelyeket megvehetnek, amivel ak- egyszerre aktivizálódhatnak egy helyen. Úgy gondolom, hogy nagyon sok lehetőséget még nem karoltunk fel, és több ráfordításra van szükség az egyének, a felhőn láncokat blokkolhatnak. Ez egy nagyon új dolog, ígéretes. Először is azt kellene megnézni, hogy hogyan a tudatosítást hogyan tudjuk a KKV körében erősíteni, mert szükség van a KKV-kra, a munkahelyteremtéshez, gazdasági növekedéshez, amit úgy szeretnénk. Úgyhogy hogy mindez lehetővé váljon, az állami szektornak ösztönző szerepet kell betöltenie, ösztönöznie, megfelelő körülményeket biztosítania, a, az internet elérhetőségre figyelnie, a gigabit társadalmat akarjuk, és akkor, amikor gigabitről leszélünk, akkor én magam egy gigabics lennék, aki támogatja a gigabit. Neuenhuizen. Uh, eh, Köszönöm szépen a megjegyzéseit, eh, Nőhajzen asszony, és a GUA nevében most eh, Matthias asszony. Obrigada. Obrigada, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy Pontosan ez az a, jel, ez az a kérdés, amiről tárgyalnunk kell. Hiszen ez az, ami az európai tudósokat, az európai tudományos világot is szolgálja, ezt akarják, a felhőkezdeményezés fontos. A vállalatok és a tudományos élet végre együttműködhet. Az európai Unió kapcsán most egy olyan területről beszélünk, ahol a kutatás, fejlesztés és a tudás eh, teremtés kap központi szerepet. Valóban mi vagyunk a tudás egyik legnagyobb előállítója világszerte. Semmi értelme nem lenne, hogyha nem lenne európai felhőkezdeményezés. Egy ilyen hiányában az információ és a mm, vállalatok kutatás adatait máshogy fogják feldolgozni. ami azt jelenti majd, hogy a kutatók is Európán kívülre mennek. Máshová kell menniük azért, hogy az adatfeldolgozást azonnal, biztonságos módon, hatékonyan elvégeztethessék, vagy megkaphassák. Tehát, ha nincs nagy teljesítményű, abszolút lehetőség, akkor amit az európai országok felhasználhatnának, akkor olyan helyekhez kell fordulniuk, amelyekről nem is tudjuk gyakran, hogy hol vannak. Azaz nem tudjuk a kötelezettségeinket jó részének eleget tenni, hiszen és nagyon sok minden együtt jár ezzel, a magánszféra tiszteletben tartája, a titoktartás, az érzékeny adatok megosztása katonai kérdések kapcsán például. És ez azt is jelentheti majd, hogy nem tudjuk, hogy ki fér hozzá ezekhez az adatokhoz. Igenis, szükség van az európai felhőre. Szükség van olyan adatinfrastruktúrára is, amely szintén európai és európai közpénzekből, például a Horizon 2020-ból vagy más forrásokból kerül finanszírozásra, azért, hogy az európai tudományos társadalom és a a szakértők használhatják ezeket a nagy adatokat. Mindjárt befejezem, egy megjegyzésem lenne, valóban garanciákra is van szükség, arra vonatkozóan, hogy az adatcsere, az adatmegosztás ingyenes, és minden felhasználó számára hozzáférhető legyen KKV-k, egyetemek, tanárok, mindenkinek hozzá kell tudni férnie az információhoz ingyenes és tisztességes formában. Végül pedig az adatvédelem úgy gondolom, azt az európai jogszabályoknak megfelelő védelmet kell, hogy kapjon. Sőt, azt kell garantáljuk, hogy a közérdeket szolgáljuk és védjük, mint biztonság. Mert ugye közpénzeket használunk fel, ezért azt is biztosítani kell, hogy a közérdeket figyelembe veszik. Köszönöm szépen, köszönöm én is a megjegyzéseit, asszonyom. Most pedig meg kell mondjam, hogy még további öt hozzászóló van a listán. Kállász asszony az első. I find this uh, report very surprising. Köszönöm szépen, nagy meglepetés számomra ez a jelentés, hiszen ellenmondó. Először is elutasítja a jelentés a bizottsági javaslatot, aztán pedig egy sor európai kezdeményezést kér a szoftverfejlesztés, európai számítástechnikai szolgáltatók, az európai változások, az európai preferencia a referencia változása. Nem igazán értem, hogy az előadó miért nem tudja egyszerűen támogatni a bizottság javaslatát. A következő ellentmondás vagy a más, egy másik ellenmondás a Linux operációs rendszer támogatása. A, a tény, hogy a Linux azért sikeres, mert nyitott rendszer. Olyan nyitott rendszer, a, amit bárhol lehet aktualizálni, javítani rajta. Úgyhogy abszolút ellenmondás van e közt és a javaslat között a jelentés között. Nos, ez alapján meg kell, hogy mondjam, hogy a bizottsági javaslat kapcsán azt tartjuk fontosnak, hogy a, a hidak építése um, kiemelt jelentőségű, és tehát nézzük meg, mi az, ami van, ne pedig új dolgokat akarjunk. A, a digitális aláírások, a digitális személy, az, vagy azonosító például azok, amelyeket már meg kell tudjunk valósítani. Köszönöm, köszönöm szépen én is. Grosztet asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Én valóban osztom a kollégák véleményét, magam is igazán meglepve olvastam ezt a jelentést tudományos területeken Európának megvan a hely az adatkezelésben, és olyan gyorsan halad mellettünk a világ, hogy nincs vesztegetni való időnk. Az egyes ci, az kapcsolatban szerintem téves következtetést von le a kollega, például magas teljesítményű szemítások HPC angol rövidítésről beszélek az európai tudományos közösség és az európai ipar dinamikáját nem szabad, hogy eh, megtörjük ezzel. De csak kitérve a legfontosabb pontokra, a 11-es pont is problémás számunkra, mert a HPC-t nem lehet teljesen feladni, mert a, a való, a reálgazdaság eh, ettől nagy mértékben függ, és más megoldásokkal nem tudjuk ugyanezt a gazdasági eredményt elérni. Éppen ezért úgy érzem, hogy nagyon oda kell figyelni arra, hogy milyen ajánlásokat akarunk tenni, mert a cél az mégiscsak az kell, hogy legyen, hogy Európa független legyen, független legyen technológiai szempontból, hogy a know-how-tól ne fosszanak meg bennünket, amely stratégiai jellegű know-how. Még egyszer mondom, ezen a területen aztán végképp nincs vesztegetni való időnk, ezért jó néhány kérdést vett fel bennem ez a jelentés anyagi formájában. Rübik úr következik. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Nos, szeretnék én is alapvetően csatlakozni azokhoz a kollégákhoz, akik alapvetően már elmondták, hogy a való világ és a, a virtuális világ közötti interakcióról beszélünk, teljesen más megközelítésre van szükség a virtuális világ iránt. A jelenlegi algoritmusok, a jelenleg algoritmusok határoznak meg nagyon sok mindent a felhőben hogyha a felhő alapú számítás technikára szeretnénk támaszkodni, akkor a Horizon 2020-ban egy enabling platform kidolgozására van szükség annak érdekében, hogy a fiatalok már az iskolában megtanulják használni a felhő alapú számítás technikát. Én nem, hogy programozni nem tudok, de még a zsargon nagy részét sem értem, de azt tudom, hogy a tudományos know-how a manapság az felhő nélkül elképzelhetetlen. Magunk kell, hogy kezeljük és birtokoljuk a saját adatainkat, még olyan esetben is, amikor nincs ennek közvetlen kézzelfogható eredménye. Ez az európai tudományos fej, felhővel valóban példaértékű lehet. Azt mutatja, hogy mi Európában képesek vagyunk az adatainkat elemezni, struktúrálni, és azokból megfelelő következtetéseket levonni. Nem ebben, ehhez szükségünk a világ egyéb részére, és úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, ez egy alapvető európai tulajdon. Köszönöm. Köszönöm szépen. Eh, De Castillo asszony. Vamos, irremediablemente el eh, informe presentado. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a jelentés, hát elkerülhetetlen, hogy eh, kártyavárként omlik majd össze, már csak azért is, mert az Európai Bizottság amerikai eh, hírszerzési eh, adatokból indult ki, hát nyilván ez eh, dominóeffektust eredményez majd. A Berek elnökségét ellátó úriemberrel is hát voltak problémáik, ez akár politikai manifestumként vagy kiáltványként is elképzelhető ez a jelentés, mert hogyha az attól tartok, hogy a rengeteg ideológiai törmelék között megtalálhattuk volna a lényegi pontokat, nagyon sajnálatos, hogy az előadó úr ezt e, az alkalmat, ezt a lehetőséget elszalasztotta, és túlságosan átítatta e, politikai ideológiával ezt az csak szakmai témájú e, jelentést. Miközben fontos, hogy adatok tekintetében is Európában meglegyen a kritikus tömeg, fontos az interoperabilitás, azt hiszem, hogy ezt nem kell indokolnom. A rengeteg minőségi vagy színvonalas adatot, amelyet az európai tudományos világ elít elő, ezt mindenképpen saját munk szolgáltába kell állítani. Köszönöm, kérdezi az elnök, van-e valakinek másnak mondani valója, úgy látom más nem kér szót, akkor az Európai Bizottság képviselőjéhez fordulok a DigiConnect részéről. Tomás Skoldás igazgató úr van jelen, meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen! Köszönöm. Az európai felhőkezdeményezés tévájában egy érdekes jelentés készült. Elutasítani szeretnék ezt. A nagy adat, a big data nagyon fontos az európai gazdaságban, a hozzáadott értékláncban. Nagyon sok európai cég... Authorities only now start understanding how... Számára nagyon fontos a big data felhasználása potenciális negatív hatása is lehetnek az Európai Unió számára annak, hogyha a kutatás eredményeit és adatait nem tudjuk teljes mértékben kihasználni. Tudományos adatok és információ létrehozásában élen járunk, ugyanakkor gyakran máshol dolgozzák fel ezeket az adatokat az európai kutatók és újítók Európán kívülre mennek, ahol az adatok és a személyes kapacitás jobban rendelkezésre áll, mint az Európai Unió területén. Az európai felhő kezdeményezés pontosan ezen problémákra próbál megoldást találni. Az világos, hogy a kutatási adatokhoz való hozzáférés megnyitása igen komoly feltételekhez kötendő, például megpróbálunk minél nyitottabbak lenni, a lehető nyitottabbak, és ugyanakkor csak annyira zárjuk be a kaput, amennyire mindenképpen muszáj. A HPC kapacitásunkat mindenképpen javítani kell, ehhez nagy szélessávú összekötetésekre van szükség. Ez az európai kutatók, fejlesztők és a gazdaság számára is elengedhetetlen. Közleményünkben pont ezt javasoljuk a HPC adat, rengeteg adat feldolgozását teszi lehetővé. Az európai ipar digitalizálásához ez elkerülhetetlen, a versenyképesség egyik alapvető összetevője a, kom, a szemétes intenzív ágazatok hozzájárulnak a nagyobb hozzáadott értékű előállításhoz, jártás hozzájárulnak például az új gazdaság, az új tudományos kutatások egyik alapfeltétele. Egy példát hadd hozzak, a HPC alapú szimulált köszönhetően egy új autóplatform kidolgozása az autogyártásban 60-ról 24 hónapra ö, csökkent, a másik példát hadd hozzak az egészségügyről, ahol a szuper számítógépek a genetikai változásokat gyorsan megtalálják, amelyek a tumorok mutációját okozzák. Egy esetben például egy napnyi szuper számítógép időre van szükség ahhoz, volt szükség ahhoz, hogy egy gyerekben előállt gírmutációs problémátra megoldást és gyógyírt találjanak. Ecosystem in competitive time frames with respect to what the US, Japan or China. Japánhoz, Kínához, Amerikához képest le vagyunk maradva, ugyanis ezekben az országban a HPC ipart rettenetes nagymértékben támogatják, és a HPC ökoszisztémát épp kiépítik, ezért az európai felhő kezdeményezés keretében egy HPC és adat ökoszisztéma létrehozását szeretnénk, óriási gépeket kapcsolnánk össze, és európai technológiára épülne is biztonságos HPC szolgáltatásokat nyújtana minden eh, európai számára. Ahogy arra a jelentés egyébként rámutat, a szinergiákat eh, meg kell keresnünk, nem csak szuper számítógépeket kell építenünk, hanem a HPC konvergenciát kell kialakítani a Big Data ügyben, illetve a felhalapú számítás technikát. Egy innovációs ökoszisztéma létrehozására gondolunk, a hardware, szoftver és algoritmusok, alkalmazások, szolgáltatások és összekapcsolódások az európai cégekkel együtt megvalósíthatóak. Kérjük egyébként az előadót, hogy kicsit lassabban hadarva olvasson. A versenyképességünk forog itt kockán, pontosan ezért egy közös európai érdek ez, azt hiszem, hogy ehhez több európai cég bevonására is szükség lesz. Végezetül egyetértünk a kvantum számítástechnika ügyében. A kvantum technológia nagyon jelentős fejlemény. 2020-ban a kvantum kommunikáció egy milliárdos piac lehet, 20%-os éves növekedést várva. Egy pillanat, csak lapozok. Köszönöm. Az Európai Bizottság szeretné a kvantumtechnológiában erő lehetőségeket kihasználni. Ambiciózus, hosszú távú terveket tervezünk, hogy ezen technológiákban erő lehetőségeket ne szalasszuk el, és fontos, hogy a magán és állami felhasználók számára is rendelkezésre álljon. Szívesen segítünk bármiféle további információ. Uh, thank you very much, Commissioner for your remarks. Köszönjük az Európai Bizottságnak a gépuska sebességű felolvasást, és eh, hogy így sikerült ugyan tartaniuk magukat a hozzászólási időhöz, mondja az elnök. Az előadóhoz fordulok mert ismét, hogy zárja le a vitát. Mennyi időm van, elnök úr? Kérdezi Schaffhauser úr. Három percben kérem foglalja össze. Először is az Európai Bizottság felvetésére reagálnék, mert néha az a benyomásom, hogy a kollégák nem is olvasták el a jelentésemet, vagy ideológiai párt, szubjektív kritikákkal értek az irányomban. Alapvetően mi csak a szakértők véleményét próbáltuk beépíteni az Európai Bizottsággal inkább folytatok párbeszédet, mert a kollégák úgy tűnik, hogy kollégáknál abszolút süket fülekre talál mindaz, amit mondanék. Ami a bizottságot illeti, azt kell, hogy hangsúlyozzam, hogy a big data és ezek kezelése nem elképzelhető, csak akkor, hogyha ezt európai cégek végzik. Kérdezem tehát az Európai Bizottságtól, hogyan fogják holnap már biztosítani azt, hogy például az Amazon és más amerikai cégek a Patriot Act-hez kell, hogy tartsák magukat, őket ez köti. Hogyan tudják azt biztosítani, hogy az e azt, azt hogy gondolják, hogy nem európai cégek tartják a kezükben az európai felhőt? A mikroprocesszorokra visszatérve, az a mikroprocesszorok ba is be van építve egy olyan technológia, amelyek segítségével igenis a adat kiszivárogtatás megoldható, elképzelhető. Az Európai Bizottság erre a kérdésre reagálnia kell, mert az európai polgárok adatainak a védelméről van szó. A Bóden jelentés, amelyet igazi szakértők, a Google és Microsoft szakértőinek a bevonásával is eh, átrágtuk ezt a meghallgatás során, hangsúlyozták, hogy az adatvédelem milyen fontos, amely ma jelenleg nem megvalósítható az amerikai cégeken keresztül ami a hpc tehát a magas teljesítményű számítást és általában az ipar digitalizációját eh, illeti, egyetértek azzal, és hangsúlyozom, hogy akik vezetők, az ipar digitalizálásában, és ebben világvezető szerepet játszanak, nem használják a HPC-t, Mit mondanak ők? Azt halljuk meg, ez a HPC keretében az adatokat persze vissza kell végén adni, de ők maguk sem Még a Pasteur Intézet, az például maguk sem tudják a már így feldolgozott adatokat aztán használni. Kérem, kedves kollega, egy pillanat, mondja az elnök. Ebben a szakbizottságban a témához témához ragaszkodunk, nem személyeskedünk. Az eszmecsere során én nem hallottam semmiféle személyeskedést. A jelentésének a tartalmáról beszélt minden kollega. Ezért kérem, kérem, hogy ön is ragaszkodjon ehhez a vitakultúrához, és még 30 másodperce marad. Parancsoljon. Yes, President. Only... Igen, elnök úr egész egyszerűen annyit mondok, hogy ideológiai volt az ellenem intézett támadás. Én a kemény valóság eh, alapján kiszedtem el jelentésemet, az igazi cégek beszámolói szakértők alapján. Megint az Európai Bizottsághoz fordulok tehát, ők nagyon jól eh, tudják, gondolom, hogy már van kvantum számítógép. Kanadában, amit a Google vett, megvett, a NASA megvett. Hát ez nem egy potenciál, egy lehetőség, ez már maga a valóság. Erről a kapacitásról kell beszélnünk. Köszönöm, szakítja meg az elnök Schaffhauser urat. Most pedig elmondanám önöknek, hogy a módosító benyújtásának a határideje október 20-a, déli 12 óra. Az ITRE szakbizottságban 2017. januárjában fogunk szavazni, a plenárison pedig majd valamikor később. Köszönöm szépen ezt az érdekes vitát. Tovább kell lépnünk sajnos a következő napirendi pontra, ami nem más, a 9-es számot visel napirendi pont, a szén és acél kutatási alap kutatási programjára vonatkozó határozat módosítás. Nos, kedves kollégák, az előadója mondjuk ennek a témának. Ezt a kutatóalapot az Európai Szén és közösség befizetéseiből hozták létre. 2002-ben lejárt ez 14 évvel ezelőtt. Ez az alap 10, 50, kb. 50 millió évi 50 millió eurót biztosít kutatásra, fejlesztésre a szén és acél ágazatban. Fontos ugyanakkor hangsúlyozni azt, hogy háromnegyedet acéliparnak és egynegyedet eh, a szén eh, eh, iparnak, tehát három negyed, egy negyed az arány, tehát igen komoly. Szektor Together with funds from a Horizont 2020 pénzével kiegészülve nagyon fontos ez ahhoz, hogy egy alacsony széndiokszid kibocsátású gazdaság építésén dolgozzunk, miközben az energiállátás biztonságát, illetve az acélipar versenyképességét biztosítsuk. Nagyon fontos az acélipar ebben a szakbizottságban. Jó néhányszor beszéltünk erről. a KKV-k, eh, az egyetemek eh, Európa szert részt vesznek ebben. Az Európai Bizottság javaslatának a célja, amennyire én értem, hogy eh, a, jog, a jogi alapot módosítsák. Az Európai Bizottság két alapvető célkitűzést fogalmazott meg. Az első, hogy egyszerűsítse a finanszírozáshoz való hozzáférés szabályait, a Horizon 2020-hoz hasonló módon. Másodszorban pedig, hogy biztosítsuk, hogy a programot az Európai Bizottság átlátható, megfelelően átlátható módon kezelje, és a szakértői csoportokra vonatkozó Európai Bizottsági Szabályoknak megfelelően. A szakértői csoportok itt nagyon fontosak. Egy olyan jelentést vezetek most fel, amely az ITRA bizottság nevében nem személyes kapacitásomban, hanem az ITRA elnökeként készítem ezt a jelentést, ezért nem akartam a szakbizottság álláspontját meg előlegezni, a tényekre próbáltam rámutatni, amelyeket szerintem eh, figyelme kell emelni. Három eh, dolgot szeretnék, hogyha az Európai Bizottság megválaszolna. Először is szerintem a Horizont 2020 szabályának az átvételéhez szükségben a jogi alap módosítására is. Nem vagyok benne biztos, hogy ez feltétlenül szükséges-e. Kérem erre válaszoljanak. A szakértői csoportokra vonatkozó szabályokat frissítették, attól tartok, hogy ezek az új szabályok a előttünk fekvő javaslat szempontjából igen komoly következményekkel járhatnak. Harmadsorban az Európai Bizottság egy ha, állásfoglalást készít a szak kértői csoportok összetételével, illetve a nyilvántartásával kapcsolatban. Ez kapcsolódik ehhez a jelentéshez, amelyről most tárgyalunk. Meggyőződésem, hogy a kutatói alapról szóló jelentésünknek a másik eh, parlamenti állásfoglaláshoz illeszkednie kell, ezt nem tudjuk egyelőre megelőlegezni. Ezért az Európai Bizottságtól kérem, hogy ezekre a kérdésekre próbáljon nekem némi mód választ adni, valamennyire megvilágítani ezeket a kérdéseket. Alapvetően egyetértek egyébként a javaslatukkal, de ezek a problémás kérdések felmerültek bennem. Ennyit szeretnék elmondani kezdésnek. Az árnyék előadókhoz fordulok. Az Alde nevében Pavel Telicskának adom meg a szót. Uh, um, uh, Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a téma bevezetését. A tervezetet kielégítőnek találom bizonyos szempontból, más szempontokból pedig kevésbé. Azzal kezdeném, hogy az erőforrások felhasználásáról beszélek, bizonyos tagállamokban ez elég korlátozott. Úgyhogy én afelé hajlanék, hogy azért ennek az okait egy picit megvizsgálnám és elemezném hogy aztán kielégítőbb legyen a felhasználás. Persze az igaz, hogy az átláthatóság az üdvözlendő, szerintem abban egyetértünk, tehát így teljes, ezzel teljesülnek az elvárások, de ha a feltételeket nézem, illetve az eljárásokat, amelyek alkalmazandók, akkor itt azt mondanám, hogy én többet vártam volna. Ne felejtsük el, hogy most itt nem arról van szó, hogy nagyméretű vállalkozások használják ezt fel, hanem ahogy ön is hangsúlyozta, kis és középvállalkozások. Tehát én többet vártam volna, több egyszerűsítést. Már az a tény, hogy kis és középvállalkozásokról beszélünk, arra kellene irányítsa a figyelmünket, hogy elég bonyolult a, a környezet, bonyolultak a szabályok, ezekkel a KKV-k sokkal nehezebben birkóznak meg, plusz a Horizont 2020-hoz is igazítani kellene a dolgot, tehát én a tervezetet e felől fogom, e felől, ebből az irányból fogom megközelíteni, az egyszerűsítés irányából. És eljárással kapcsolatos megjegyzéseket fogok majd tenni. Persze azt is tudom, hogy az ilyen esetekben mindig megpróbáljuk a klasztereket idézőjelben létrehozni, megteremteni, tehát vállalkozások, egyetemek és így tovább hasonló intézmények legyenek egy-egy klaszterben. Szerintem az legitim, hogy ilyen klasztereket próbálunk megteremteni, és ez jól is működik. Viszont van itt egy határokon átnyúló elem, és én egyébként ezt az elvet elméletben támogatom. De azért így gyakorlatilag a két konkrét szektorról van szó, ennyiről beszélünk, és már eleve korlátozott az erre fordított figyelem a tagállamokban, úgyhogy én nem mondom, hogy problémás a határokon átnyúló elem, de azért ez is egy picit jobban megvizsgálnám, hogy vajon ez tényleg egy ilyen színek vanon előfeltétele, előfeltétel kellene-e, hogy legyen, vagy sem. Lehet, tehát azért mondom ezt, mert ugye nagyon specifikus korlát, szűk ö, szektor célozva, konkrét szektor célozva ö, nem biztos, hogy erre szükség van. Aztán pedig a szakértő kiválasztása, ugye a szaktudás, megléte a munkacsoportokban. Ezzel kapcsolatban azt mondanám, hogy itt lehetne egy picit világosabban, vagy pontosabban fogalmazni, jobban meghatározni a dolgokat. Ezek részletek, és majd benyújtok módosító indítványokat a tervezethez, amelyet az adókkal megvitatunk. Hát ezek a kezdeti megjegyzéseim, az első agályaim, én felhasználóbarátabbá szeretném tenni ezt az egészet, és ebből a szempontból voltak aggájaim. Köszönöm szépen, Delicska elvtárs, Berik és Dellunde úr következik a zöldek képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr, az Európai Unió megalapításától kezdve a kutatási témákban, a cél és szén témákban együttműködtünk azonban. A szabályok és útmutatások most már elévültek, itt az ideje, hogy ezeket frissítsük, orvosoljuk ezt a problémát. A zöld frakció a szakértői csoportokkal kapcsolatban nagyobb transzparenciát, átláthatóságot kíván, hozzáférést a dokumentumokhoz, hozzáférést a tanácsadói csoportokhoz, a munkamódszerek tisztázását, tehát hogy akik részt vesznek a kutatási alapban, részesülnek ebből azok, hogyan ö, dolgoznak, milyen módszerekkel. A technológiák nagymértékben fejlődtek, az idő elteltével ö, nagy diversifikálódást tapasztaltunk, megváltozott a gazdasági környezet is, és az acél és szénágazat is hatalmas kihívásokkal néz szembe, emiatt ö, szerkezet átalakulás és egyebek zajlanak. Éppen ezért szükség van arra, hogy fel lehessen használni ezt a lehetőséget a szociális és ö, egyéb öm, hatások enyhítésére, amelyek a szerkezet átalakulásból fakadnak, plusz támogatni kellenünk, a, kellene a fenntartható ö, átalakulás technológiák alkalmazását a szén és a céliparban. De néhány nappal ezelőtt a párizsi megállapodásban sikerült a szükséges ratifikációs küszöböt átlépni, úgyhogy életbe tud ez lépni. Ez azt jelenti, hogy a kutatási alapot is ehhez kell igazítani, hiszen ez egy átfogó politikai vállalás, kötelezettségvállalás, és egyelőre a, ezzel a céllal teljes mértékben ellentmond ez az alap. Tehát szeretnénk ezt az ellentmondást feloldani. Ezek a zöld frakció prioritásai, és várom örömmel a közös munkát. Köszönöm. Megköszönöm, kolléga, mondja az elnök. Most pedig Még egy kolléga kért szót, parancsoljon. Szilikotis úr. Köszönöm, elnök úr. Sajnos Palemonovoz asszony, aki a, asszony, aki a mi frakciónk árnyék előadója nem tudott eljönni a szakbizottsági ülésre, mert éppen Kínában tartózkodik egy EU delegációval. Az ő képviseletében szeretném a frakciónk álláspontját felvázolni. Tehát ez a kutatási alap nagyon fontos eszköz volt a szén és acélágazatban, segítette ennek a szektornak az átalakulását, amelyet sok minden érintett, a kereskedelem liberalizációja, az állami támogatások megszűnése, és így tovább, de ahhoz, hogy a termelékenységet javítsuk ebben a szektorban, meg kell néznünk, hogy hogyan lehetne még jobban felhasználni ezt az alapot, mert lehet, hogy csak a magánszférát erősítjük meg, és rosszul használjuk ezt a lehetőséget. Tehát a projektek kiválasztásánál figyeljünk oda, hogy a társadalom igényeinek megfelelő projekteket támogassunk, és ne csak magán érdekeket erősítsünk. Reméljük, hogy a szakszervezeteket is be fogják vonni ebbe a folyamatba, és a projektek kiválasztásakor kikérik a véleményüket. Azt is garantálni kell, hogy olyan feltételek legyenek, amelyek biztosítják, hogy a folyósított alap támogatás valóban olyan régiókat támogat, ahol az iparos, ipar leépül, mert ez az egyetlen módja annak, hogy a szociális, a társadalmi fejlődést is segíteni tudjuk bármilyen projekt, ami állami támogatást kap, fenntartható kell, hogy legyen, életben kell tudni maradnia, nem támogathatunk olyan ágazatokat, amelyek aztán megszűnnek, különösképpen akkor, hogyha még mindig nyereségesek. Ezt azért említjük, mert mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy ugye van egy vállalat Spanyolországban, amely Európai Uniós támogatást kapott, és miután ebben részesült, a tulajdonosai egész egyszerűen a sorsára hagyták, és gyakorlatilag más oligopóliumok kialakulását támogatta az EU finanszírozása, tehát ezt kerüljük el a jövőben. Köszönöm. Köszönöm, kolléga. Van-e bárki másnak kérdése, megjegyzése? Nem látok egyebet. Akkor az Európai Bizottság képviseletében Robert Bulanier következik, aki osztályvezető a a DG Research és nél tehát a Kutatás és Fejlesztési Főigazgatóságnál. Köszönöm szépen, Buzek elnök úr, és köszönöm a bevezetést is. Az ön neve ehhez a témához kapcsolódik. Megpróbálok röviden szólni, és reagálni a különböző hozzászólásokra először is. Gratulálnék a titkárságnak, az önök titkárságának, mert kiváló magyarázatot készítettek. A magyarázó részt egy, mi egy picit másképpen írtuk volna meg, de nagyon kiváló az önök változata is. Tehát ez, ami a bizottság javaslatát egészíti ki. Nem változtatjuk meg a kutatási alap hatáját, céljait, csak a technikai útmutatásokon igazítunk azért, hogy három célt elérjünk ezzel. A hatékonyságot, az átláthatóságot és a szinergiákat, és talán ezekkel kapcsolatban szólnék néhány szót. Először is a hatékonyságról. Hát mondhatnék más példákat innen-onnan, mert egy külön programról van szó, a saját szerződé, kutatási szerződéseink vannak meg, az alap jogi autonómiájából adódott az, hogy meg kellett szervezni, hogy fel tudjuk használni a Horizont 2020 eszközeit, különösképpen az informatikai rendszerek támogatása, szerződések elkészítése és egyebek céljára, tehát hogy hogyan könnyítsük azokat a, azoknak az eszközöknek a felhasználását, amelyet ez a közösség már ismert. Tehát ne feledjük el, hogy az alapban, az alapból részesülő felek azok az ipari technológia vagy az energia programban is érintettek, tehát ez volt a célunk a hatékonyság növelésével. A második az átláthatóság, az új útmutatások, tehát a szakértői csoportokra vonatkozó új útmutatások szövegezésével párhuzamosan szerettünk volna tisztázni a kutatási alap egyes testületeinek feladatait, és ezt a magyarázatban egyébként le is írjuk, tehát a tanácsadó csoportokról van itt szó, illetve az egyéb műszaki szakmai csoportokról, amelyek a szén és acél szektorban tevékenykednek. A jogalaphoz csatolt módosításban tettük ezt meg, és az új bizottsági útmutatásokban szerepelnek a szakértői csoportokról azért engedtem meg magamnak ezt a megjegyzést, mert Búzek úr is megjegyezte, hogy a végrehajtással kapcsolatban itt azért még hezitálnak, az új eljárási szabályzatba kerül majd ez be, tehát a tanácsadó csoportokra és az összes többi sok-sok technikai szakmai csoportra vonatkozóan is, és mindez, ahogy említettem, a jogalap módosításához kapcsolódik. Végül pedig a szinergiáról nagyon gyakran kérdeznek bennünket a kollégák ebben a szektorban, hogy hogyan tudnának együttműködni más projektekkel és más programokkal, mondjuk felhasználó barátabb módon. És ekkor figyelembe kell venni, hogy mondjuk, hogyha ugyanazt az eszközt használja valaki, tehát én itt a szerződésekre gondolok, a konzorciumok megállapodásainak a végrehajtására, és így tovább, akkor sokkal könnyebbé válik minden, hogyha ezeket a lehetőségeket itt is biztosítjuk. Persze a javaslattervezet, ahogy megfogalmazódott, már a viták után öltötte fel ezt a formáját, tehát a szén és a cél szektor képviselőit bevontuk az eszmecserébe, úgyhogy a végeredmény az valószínűleg megfelel az ő javaslataiknak. Tehát ez a három célunk volt, hatékonyság, átláthatóság, garanciák és szinergia egyéb programokkal, amelyek érdeklődésre tarthatnak számot ebben az ágazatban. Köszönöm, elnök úr! Thank you. Uh, uh thank you, European Commission. Köszönöm szépen az Európai Bizottságnak a megjegyzéseit és fejezzük is be néhány apró megjegyzéssel ezt a vitát. Három dolgot szűrtem le, amelyet a bizottság javasolt a vita során. Átláthatóság, új eljárási szabályok, amely tulajdonképpen magukba foglalnák az összes változást és a, a magát az állásfoglalást is tartalmaznák. Ez egy nagyon jó megoldás, hiszen nem csak egy szakértői csoportot, hanem többféle csoportokat bevonását is jelentene. Szinergiák nagyon fontos, hiszen közel kell, hogy legyünk a fogyasztókhoz, az ügyfelekhez, az európai ágazathoz. A legfontosabb talán a hatékonyság. Megint az arányokra mondanám, ugye szén és acél az elnevezés, de tulajdonképpen um, acél és szén alapnak hívják, mert uh, a 4-3 helyett 1-4 arányban van, tehát senki nem tagadja, hogy fontos, hogy az acéliparban legyen valami változás, meg kell védjük, hiszen nagyon nehéz helyzetben van. És a szén az egy nagyon e, kis részét teszi ki, de az Európai Bizottság mégis hatóságról besz, e, hatékonyságról beszél. Gondolom még a, a zöldek sem tudnak semmit a hatékonyság ellen felmondani az energia területén mindig is hatékonyságról beszélünk, majd ezt követően a nagy szünet, megújulók, és aztán jön bármi. Úgyhogy ne feledjük el, hogy mik a prioritások, és remélem, hogy támogatni tudják felfogásunkat szakbizottságként is. Az Európai Bizottság előkészíti a jelentést, ez nagyon fontos és fontos, hogy az egész szakbizottság támogassa ezt. A hatékonyság fontos, és nem szeretném, hogy ha tagadnánk ezt, meg kell, hogy hallgassuk az önök szavát, de természetesen fontos, hogy pozitívan együttműködjünk ebben a jelentésben. Köszönöm szépen, a módosítókat pedig október 25-éig várjuk, október 29-én az ITRE-ben szavazunk. Köszönöm. Most a koordinátorok ülése következik, de hadd mondjam el, hogy holnap 9-kor kezdünk, nem, nem 10 perccel 9 után, nem 15 perccel utána, mert szavazással kezdünk, atya világ, úgyhogy kérem önöket, hogy pont 9-kor kezdhessünk. Ez nagyon rossz hír, amit most hallok. 4Q2-ben leszünk. Úgyhogy eh, ne tévesszék el, 4Q2. Köszönöm a délutáni ülésen való részvésüket és részvételüket, és holnap találkozunk. Köszönjük.